Négy perc van, 60 szansz, hogy kérem, parancsolj. És 5 öt perc tesz csak a smatán felszólásokra. Onze burgers Az európai polgárok joggal kérik, hogy többet tegyünk a biztonságuk érdekében, is, világos, hogy többet kell együttműködni. Nem csak az államok között kell együttműködni, hanem a köz- és magánszektor között is. A magánszágazat folyamatos növekedésben van, egyre nagyobb a növekedés. Több mint 100 ezer biztonsági cég és vállalat működik. Világszerte 3,1 millió alkalmazattal, és ebből 1,2 millió Európában, és ez jó. Mert ha szükség van ezekre a cégekre, akkor jó, hogy erősödnek. Milyen meg kell határozni, milyen vállalatokat, milyen célokra, milyen keretek, jogi és egyéb keretek között lehet alkalmazni. Ki ö, adja, határozza meg az adatok kezelésének biztonságát és mikéntjét kihatározza meg. Az Európai Bizottság is rámutat, hogy egy megfelelő keretet kell sürgetően teremteni. Én azt kérném, hogy egy irányelvet indítson el a bizottság, amely a tagállamok közötti harmonizáció révén szabályosított standard szabályok alapján engedi meg a vállalatok működését, olyan módon, hogy például egy nyílt listát hoznának létre azon vállalatokról, amelyek Európában, az EU-ban a működést lehet alapozni, mit tehetnek, milyen területeken járhatnak el az Európai Unión belül, hogy ne sérüljenek az emberi jogok, mert hogy ez az imázsunkat is érinti, és ezt az Európai Bizottság is nyilván el akarja kerülni, hogy ezek a jogok sérüljenek a magánvállalatokkal való minden kapcsolatban meg kell határozni, ki viselt fegyvert, milyen módon alkalmazottja, adatokat miképpen kezelhetnek, milyen szabályok vonatkoznak rá, és ezek a vállalatok el kell számoltathatóak legyenek a céleknak megfelelően. Magarini asszony, ez a jelentés nagyon konkrét, konkrét kérdéseket és ajánlásokat fogalmaz meg az Európai Bizottság felé és különösen foglalkoztat engem az a kérdés, amelyet a zöld könyv is. Ugye persze vannak zöld meg fehér könyvek, sokat beszélünk ezekről, de itt utalok egy zöld könyv szükségességére, amely minden a biztonsági ágazatban érintett szereplőt, a, a közszféra szereplőit is megcélozza és elmagyarázza nekik, miben áll ennek a kihívásnak a lényeg, és milyen megoldások vannak. Ez az európai polgárok ezt várják tőlünk, európai intézményektől. Ezt várom, Magarini asszony, önöktől, és azt is, hogy jobb ellenőrzést gyakoroljunk, azzal szemben is, hogy hol vannak visszaélések. Képviselőtársok, jól tudjuk, hogy itt a védelemmel való kapcsolódás is fontos. A More Defense for Less Money, a több védelmet kevesebb pénzért elv érvényesítéséről. Mindenhol kisebb a költségvetés a védelmi, védelempolitikának, egyre kevesebb ember szolgál vagy dolgozik a védelemben. Ugyanakkor több specializációt követelünk, több szakosodást, akkor együtt kell működjünk a magánszférával, a e- feladatok ellátásában, hogy tudjuk javítani az, a polgárok biztonságát. Ez a jelentés ezt a célt szolgálja, remélem, hogy így is fogadják majd a bizottságban, és ön is egy irányelv megfogalmazása irányában lépnek tovább, hogy mit, annak érdekében meghatározok, miben segíthetnek a magán cégek, a magánbiztonsági cégek, például a, fegy, a, a fegyveres erők, a hadsereg szerepkörét nem válhatják át, ezt mindenképpen kell kerüljük, csak egyes nem katonai feladatok ellátásában vehetnek részt ezek a magáncégek, ezt pedig jól kell ellenőrizni is, ezért remélem, hogy megszívlelik a, a jelentésben foglaltakat. Köszönöm a képviselőtársamnak az ebben kifejtett munkát, és remélem, hogy támogatni fogják azt. Köszönöm. Bardzo dziękuję pani poseł sprawozdawcy za połączenie. Köszönöm szépen az előadónak hogy betartotta a felszólalási időt, és um, röviden bemutatta a témát. 5 perc, spontán felszólalások ideje, Polcsák úr szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt főképviselő asszony, egy bizonyos korlátozott mértékben a magántulajdonban lévő biztonsági célek, cégek véleményem szerint elláthatnak védelmi feladatokat. De azzal nem értek egyet, hogy új irányelveket kellene elfogadni ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy a biztonsági cégek ugyanolyan szabályokat, jogokat, kötelezettségeket kell, hogy betartsanak, mint minden más állampolgár vagy vállalkozás. Nem lehetnek több joga, joguk az átlag állampolgárhoz képest az itt dolgozó személyeknek. Az ilyenfajta szolgáltatások outsourcolása, amit említ az előadó is, szerintem ez egy negatív jelenség, és megfelelő ajánlást kell kidolgozni erre a témára Köszönöm. Köszönöm szépen. Katarina Kinicsina -e szó. Az utóbbi években, tisztelt főképviselő asszony, a biztonsági magáncégek egyre inkább több, egyre több munkát látnak el, és militáris feladatokat is ellátnak. A európai intézmények szólnak magáncégeknek bizonyos feladatokat. Lehet, hogy a költségeket így lehet csökkenteni, de az, hogy védelmi feladatot magáncég kapjon, az nem lehet eldönteni csupán anyagi okokkal. Fontos a biztonság, fontosak itt az érzéken, sérülékeny kérdések, közbiztonság, és nem szabad csak a költségek alapján döntést hozni ilyen területeken. Nagyon jól tudjuk, hogy a biztonsággal kapcsolatos kérdések kutatással, felméréssel, feltárással, stratégiai tervezéssel is kapcsolatosak, és nem csak operatív, operatív feladatok. Ezért egységes jogalkotásra van szükség európai szinten, a magántulajdonban lévő biztonsági cégekre egységes szabályokat kell meghatározni, és akár a harmadik országokban is történő alkalmazásokra vonatkozóan is a szabályoknak érvényességnek kell lenniük. Köszönöm szépen! Marias Notis a következő. Köszönöm szépen. Véleményem szerint az egyértelmű, hogy az állam monopóliuma a védelem, a biztonság kérdése, ezért közhatóságok látják el ezeket a feladatokat. Tudjuk, hogy felmerül a probléma, hogy magáncégek sokszor erőszakot alkalmaznak, és ezt sokan elfogadottnak tekintik. Véleményem szerint ez nem elfogadható, nem szabad megengedni, hogy ilyesmi történjen. Természetesen illetve nem természetesen, de Irakban például ez előfordul, militáris jellegű feladatokat látnak a magáncégek, látjuk, hogy milyen halálesetek következtek be, hogy milyen kínzásokat követnek el. Egyáltalán természetesen egyáltalán nem érdekel egyet azzal, hogy ez lehetséges olyan keretet kell kidolgozni, amely hozzájárul ahhoz, hogy a magáncégek ne követhessenek el erőszakos cselekményeket. Köszönöm szépen, elnök úr. Pán Paszel Szenadinos, Köszönöm szépen. Szenadinos úr következik. Köszönöm. A terrorizmus megnövekedése azt jelentette, hogy az állami biztonsági erők képtelennek tűnnek arra, hogy hatékonyan végrehajtsák a dolgukat. Az állam gondjait akkor tudjuk megoldani, hogyha megfelelő, kiképzett és felszerelt magánbiztonsági erők is együttműködnek az állami szervekkel, állami hatóságokkal, ugyanakkor a jogalapot meg kell változtatni, hogy jogszerű körülmények között működhessenek ezek a cégek, és ne legyenek joghatósági problémák akkor, amikor elvégzik a munkájukat. Köszönöm. Köszönöm. Maria Grappini következik. Köszönöm, elnök úr. Mogherini asszony, kedves kollégák! Én támogatom ezt a jelentést, és támogatom a benne szereplő ajánlásokat is. Vannak cégek, magánbiztonsági cégek, sokan dolgoznak ezeknek a cégeknek, nyilván nem fogják a hadseregeket helyettesíteni. Az emberek több biztonságot akarnak. Nagyon jó dolog tehát, hogy ha megjelenik egy zöld könyv ebben a témában, és egy harmonizált struktúra alakul ki az ilyen cégek katonai jellegű alkalmazásáról. Nekünk tehát szabályozni kell, egy európai modellt kell kialakítani. Nem szabad megengedném, hogy egyfajta ilyen mozaik alakuljon ki, tehát minden tagállam saját maga módján, tehát egy irányelvre lenne szükség. Köszönöm, köszönöm. Most ezzel ezt a napi rendi pontot lezárom, és akkor most a főképviselő asszony Mogherini kap szót. Köszönöm. Hadd kezdjem azzal, hogy üdvözöljük ezt a jelentést, ami egy új fejezetet nyithat a magánbiztonsági cégekkel kapcsolatban. Ezek a biztonsági cégek, ahogy önök is mondták, néha elengedhetetlenül szükségesek a humanitárius vagy egyéb akciók biztonságához, az Európai Unió ugyanazt a vallja, mint a vörös kereszt, tehát legitim dolog felkérni ilyen társaságokat, adott esetben szükséges lehet, hiszen védik a segélymunkásokat, illetve védik az ott jelenlévő embereket, de nyilvánvaló, hogy a nemzetközi humanitárius jog rájuk is vonatkozik, tehát a humanitárius tevékenységek biztosítói nekik is be kell tartaniuk a szabályokat, a magántulajdonban lévő biztonsági cégekre már most is vannak vonatkozó szabályok, nem vákumban működnek, az Európai Unió írta alá először a Svájc és Vörös Koreszt által elővezetett Montreux dokumentumot, amely a magántulajdonban lévő biztonsági cégeknek keretet biztosít. Fontos tehát, hogy ez a keret egyetemes legyen és kiegészüljön, az ENSZ emberi jogi tanácsa gondolkozik azon, hogy egy nemzetközi keretet eh, hozzon létre, amely alapján ellenőrizni lehet a magántulajdonban levő biztonsági cégeket. Ez a keret kiegészíteni például a Montró dokumentumot, illetve a különböző eh, magatartási kódexeket, amelyek létezhetnek. Eh, én elfben ezt támogatom, ezeknek a szabályoknak a, a szükségességét az EU e, is elismerte. Három dolog, három dolgot akarok most elmondani. Eh, ha egy jobb keretre van szükség, akkor a tagállamokra kell elsősorban eh, számítanunk, mert ők azok, akik a, köz, a közbeszerzési szabályokat eh, megváltoztathatják, ami a külügyi szolgálatot illeti. A mi biztonsági szerződő feleink alá kell, hogy írják az nemzetközi magatartási kódexet és a szerződéses kötelezettségek teljesítését monitorozzuk. A biztonsági cégek világa gyorsan változik, tartozik, eh, kiber és eh, katonai cégek, drónok, a mi eh, óvintézkedéseink, biztonsági intézkedéseink ennek meg kell, hogy feleljenek, ehhez szükség van jogászok, NGO-k és szakértők részvételére. Át kell gondolni, hogy mely szolgáltatásokat lehet kiszervezni, és mely szolgáltatások kell, hogy a hivatásos hadseregeknél maradjanak. A, együtt kell működnie a magán szférának az állami szférával. Az elmúlt években a biztonsági szolgálatok eh, kaptak tapasztalatot, amelyet eh, felhasználhatnak a magáncégek is, emellett a magáncégek gyakran a hadsereggel kartöltve kell, hogy eljárjanak, tehát fontos, hogy eh, részt vegyünk a közös standardok kialakításában. Végezetül hadd mondjam el, hogy Tíz éve is elmúlt már, hogy először hallott a közvélemény a biztonsági cégekről. Egy erőteljesebb jogi keret elvárható, az Európai Uniónak is érdeke, hogy ezek a cégek megfelelő módon járulhassanak hozzá sokak biztonságához, diplomatáktól a segélymunkásokig. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen főképviselő asszonynak. Köszönöm az elmondottakat és az együttműködését, biztos vagyok benne, hogy ön is örül annak, hogy eh, holnap szavazunk erről a témáról, most lezártuk a vitát.